az elnök. Vi prego di prendere posto. Kérem, kollégák foglaljanak helyet. El kell kezdenünk a szavazást. Maria, se te a un tanto sopra palabra. Eh. Marias. úr kért szót. Mm, ügyrendi kérdésben. Parancsoljon Marias képviselőtársam. 17 Elnök úr, december 17-én parlamentünk elfogadott egy állásfoglalási indítványt, amely elítélte az emberi jogi ö, emberi jogok megtiprását Burundiban, és Spiros Richard Hagabimána börtönből való kiszabadítását követelte, aki már július óta börtönben ült, azért, mert rendőrként megtagadta, hogy felkelőkre tüzet nyisson. Most szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy pozitív véget ért a története, ugyanis január 15-én ártatlanak nyilvánította a bizottság, és elrendelte a szabadon bocsátását. Úgy gondolom, hogy ez is bebizonyítja, hogy valóban lehetnek jó hatással az állásfoglalás indítványaink, ezért ennek megfelelően továbbra is így kell cselekednünk. Köszönöm a szót. Köszönöm, Meriász úr. Meggyőződésünk mindannyiunknak, hogy nagyon fontos szerepet játszik, ami eh, eh, nagyon fontos szerepet játszik ez a parlament az 500 millió európai eh, életének javításában. Na, akkor lássuk a szavazást. Először is Cseszláv Adam Szikelszki parlamenti mentem jogának felfüggesztésére irányuló kérelm az első jelentés. Szavazunk mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hautala jelentés továbbra is Szikerszki úr parlamenti mentemi jogának felfüggesztése irányú kerelem mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Folytassuk a Mátó jelentéssel. Az Atlanti óceán keleti részén és földközi élő kék úszójú tonhal állományra vonatkozó helyreállt és tervel. A Lászati bizottság az illetékes blogban szavazunk. Az első blokk mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as cikk, 6-os bekezdés, 41-es módosítvány, név szerinti szavazás. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Mellette. Ki è contro? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk a bizottsági javaslatot. A szerző szeretne hozzászólni ezen a ponton? A jelentés készítője? Mátó úr, szeretne szót kérni? Simplemente para solicitar de la Cámara el no Köszönöm. Szeretném azt kérni a háztól, hogy a jogalkotási anyagról ne szavazzanak, mivel a tanácssal megnyílnak a tárgyalások. Allora sulla proposta del... Akkor tehát azt kéri tőlünk a szerző, hogy a jogalkotási javaslatról szavazunk. Ki támogatja Mátó úr javaslatát mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk tehát a Mató úr javaslatát, így tehát az illetékes bizottságnak küldjük meg az anyagot. A Langen jelentéssel folytatjuk. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról címet viseli, ez hetes módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ötös bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizik a biztonság kérdőjét elektronikusan. A szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 8-as módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 10-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 9-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 10... Jó, ellenőrizzük elektronikusan, ha kívánják, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 24-es bekezd, 14-es bekezdés, elnézést eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk a 12-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 16-os módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 13-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk a 14-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 21-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 35-ös bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Negy... Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 46-os bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Eredeti szöveg 54-es bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg 60-as bekezdés két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 61-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész, név szerinti szavazás, szavazás megnyitom. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. 65-ös bekezdés eredeti szöveg mellett te ellenem tartózkodik elfogadtuk 66-os eh, bekezdés eredet szöveg három részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk harmadik rész mellett, jó, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást nem fogadtuk el. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 76-os bekezdésre szöveg három részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-as bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 84-es bekezdés, eredeti szöveg, három részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodik. Jó, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 86-os bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Jó, jó, jó. Ha szeretnék, akkor ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk. Emeljük fel a kezüket, akkor könnyebb lesz látnom, hogy hogy szavaznak. 87-es bekezdés eredeti szöveg mellette? Ellene. Tartózkodik. Jó, elnőzzük elektronikusan, nem lehet megállapítani így szabad szemmel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 88-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, el, 89-es bekezdés er- eredeti szöveg név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Na, elfogadtuk. 89 bekezdés után egy új egyes számot viselő módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 106-os bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellen. Jó, a 105-ös szeretnék, hogy ellenőrizzük. Jó rendben, meg tegyük azt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 107-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodik, jó, ellenőrizzük akkor. Szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrizzük akkor a 106-ost. Lezárom szavazást és megállapítom, hogy elfogadtuk 10 külön szavazat különbsége 107-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es módosító mellette tartózkodik, elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. P preambulum bekezdés mellette, ellene, mellette, ellene tartózkodik. Jó, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a P preambulum bekezdés eredeti szövegéről szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el hatos módosító mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el az így módosított eh, állásfoglalási indítvány egészéről szavazunk név szerint a szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Langen úrnak pedig gratulálunk a kiváló jelentését. Következik a Ward jelentés, interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában. Van egy alternatív egyes módosító, ki támogatja, el, ki van ellene, ki tartózkodik, ezt elutasítottuk, hetes bekezdés, eredeti szöveg. Elég Egyértelmű volt a többség, kedves kollégák, de ellenőrizzük, ha ragaszkodnak hozzá. La votazione chiusa. E, a szavazást lezárom. Hát, ezt nem is kommentálnám. Nos, e, az eredeti szöveg következik két részben. Első rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, de ellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Respinto. Elutasítva. Következik az egész szövegről a szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk, és gratulálunk a raportőrnek, aki azt hiszem, hogy szót kér. Uh, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden kollégámnak, munkatársamnak, oktatási szakértőnek, civil társadalmi képviselőnek, Facebookos csoportnak és a fiataloknak azt, hogy konzultáltak velem az egész folyamat során, és segítettek nekem egy olyan jelentést összeállítani, amely pozitív jövőt vázol fel a fiatalok számára, jövőbeni közösségeink számára olyan folyamat által, amely, amelyet a párbeszéd jellemzett. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most következik a BALC eh, jelentés pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai. Eh, kettes bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Eh, hatos bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szöveg 22-es bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es bekezdés két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette, ellene, tartfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A. Preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, és akkor most eh, az egész állásfoglalásról szavazunk, eh, név szerint megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk ezt a szöveget. Eh, gratulálunk Balc úrnak jön a következő jelentés Matera képviselő asszonytól külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a, női vála, a nők vállalkozási tevékenységét. Első bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók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 22-es bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Il testo è approvato. A szöveget elfogadtuk. 29-es bekezdés eredeti szöveg ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as bekezdés ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. D preambulum bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. J preambulum bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész kíván mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. El eredeti szöveg egy első rész kíván mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. X preambulum bekezdés kíván mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Z preambulum bekezdés eredeti szöveg ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most az egész állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Ezt a szöveget elfogadtuk, és Matera asszonynak gratulálunk hozzá.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 ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcadik eh, bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizennégyes bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenhetes bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as bekezdés mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as bekezdés mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Akkor ezt ellenőrizzük kérésre, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a szöveget. Parágrafo 21. 21-es bekezdés három részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 24-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 28-as bekezdés mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 33-as bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 49-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 50-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 51-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ha, eredeti szöveg 60-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 62-es bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60 ellenőrzést kértek, nézzük. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. 63-as bekezdés. Önél szó. Can I just check? Because I thought we were checking on Elnézést, én a 62-es második részéről szavaztam, nem pedig a 60. bekezdés második részéről. A képernyőn ugyanis az volt olvasható, hogy a 60-as bekezdés második része volt, amiről szavazunk. E, akkor szavazzunk újra, jó? E, csak hogy egyértelmű legyen, hogy tényleg arról szavazunk, amit kértek. Megnyitom a szavazást. A 62-es második részéről szavazunk, igen? La votazione aperta. Megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 64-es mellette. Ellene. Tartózkodók. 65-ös mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 67-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 70. bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 75-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. J. Preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. M két részben, e, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Q preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. R preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. S preambulum bekezdés ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásról beszélünk, szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Il testo è approvato con... A szöveget elfogadtuk, és gratulálunk Plura eh, képviselőnek. Passiamo alla relazione Callas-Gebhardt. A Callas-Gebhardt jelentés következik a digitális egységes piaci intézkedés csomag megvalósítása felé egyes bekezdés 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. A négyes, az ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Van az eredeti szöveg 8-as bekezdés mellette, ellene tartózkodók, jóvá hagytuk. Aztán a 8-as után egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. A szöveget elutasítottuk. Hatos módosító a tízes bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os bekezdése két részben első rész mellette ellene tartózkodók elutas, jóvá hagytuk elnézést a második rész mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Második része a 16-os bekezdésnek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 31-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 34-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom ezt a szöveget elfogadtuk. 35-ös bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene kitartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Második rész a 35-ös bekezdéshez. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. 21-es módosítás 37-es bekezdéshez ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 22-es módosító mellette tartózkodók elutasítva. 47-es bekezdés két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a szöveget elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy az eredeti szöveg okafogyottá vált. 53, facciamo un check. Ellenőrizzük ezt akkor? Az a 25-ös módosítót, jó? 25-ös módosítót ellenőrizzük, az, ami az 53-as kezdéshez lett benyújtva. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt a szöveget elfogadtuk. Tehát az eredeti 53-as bekezdés az kiesik innentől kezdve, nem kell szavaznunk róla. 56-os bekezdés mell 4-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 59-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második része név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Il testo è approvato. Paragrafo 62. második rész mellette, episebb 63-asból az első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellett eh, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Il testo è approvato fogadtuk a szöveget. 73-as bekezdés eredeti szövege két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 64-es bekezdés két részben első rész név szerint megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Il testo è approvato. Elfogadtuk a szöveget második rész, ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 23-as módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. Innentől kezdve a 65-ös bekezdés eredeti szövegéről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk. 67-es bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást. Ezt a szöveget elfogadtuk 71-es meg név szerint megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom. Elfogadtuk a szöveget. 71-es eredeti szöveg két részben mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, eh, elfogadtuk, 73-as bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, van egy szóbeli módosító a 76-os bekezdéshez. Nincs? Akkor akkor a 26-os ALDE módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 81-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 82-es, két részben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 87-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk kettes bekezdés, a 88-as bekezdés után a kettes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 89-es bekezdés, az előzőt, az előzőt ellenőrizni akarják. Ugye a 88-as bekezdés utáni második módosító. Megnyitom a szavazást. Tehát második, kettes módosító. És lezárom a szavazást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 ellene tartózkodók elfogadtuk. A százas bekezdés után 4.1 hetes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 110-es bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók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 tartózkodók elutasítva. Tízes bekezdés ki van mellette ellene tartózkodók e, elutasítva. Tízes módosító volt, bocsánat. Hármas és tizenegyes módosítók az előadó szeretne szólni? Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezeknél a módosítóknál a francia fordítás helytelen, mert az ellenkezőjét állítja az eredeti angol szöveghez képest, úgyhogy az angol eredetiről kérném, hogy szavazzunk, ne pedig a helytelen franciáról. Csak erre szeretném volna felhívni a figyelmet. Köszönjük, nyilván ki fogjuk hogy hogyha fordítási hibák eh, vannak a francia szövegben. Megyünk tovább a 3-as és a tizenegyes es módosító az eredeti változatában ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es módosító a 20-as módosítót akarják ellenőrizni. Egyébként egyértelmű volt a többség, mindegy, megnyitom a szavazást. Tehát 20-as módosítóról szavazunk a 127-es bekezdéshez. A votazione Lezárom a szavazást. 72-en szavaztak mellette, és 630-an ellene. E, elég egyértelműek ilyenkor a szavazási eredmények. Mindamento 12. 12-es e, módosító, D preambulum bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók e, elutasítva, a 13-as módosító mellette ellene tartózkodók e, elutasítva. Most az egész szállásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Ezt a szöveget elfogadtuk, és Kállász és Gebhardt kollégáknak gratulálok a munkájukhoz. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Most következnek a szavazat magyarázat.